Hej och eh, välkomna tillbaka. Jó napot kívánok. Svédül beszélek. Ha van lehetőségük svédül érteni, ha nem értik a svéd vagy hát akkor javaslom, vegyék fel a fejhallgatót. Remélem a... Remélem jól esett az ebéd, volt egy kis idejük pihenni, ebédelni, most pedig a konferencia második része következik. Első része a délutáni ülésnek a következő témákkal foglalkozik. Megnéztem, hogy Piti Pitikenen asszony itt van-e. Kicsit nyugtalan kezdtem lenni, de itt van nők a politikában, ami a parlamentben is, a kormányokban a nők szerepét illeti. Erről lesz szó. A délután második felében pedig a törvényhozásban a nők szerepe Reding asszony lesz az előadónk. Az első témához Kennen asszony kapja meg a szót. Uh, uh, vill ni anmäla mer så det bara gör det precis som ni har gjort tidigare. Aki esetleg a akiben belefolytották a szót, ma reggel most megkapja a szót. Kérem szépen jelentkezzenek, jelezzék nekünk a szót, kérnek. Nagy örömmel üdvözlöm Pitikernén asszonyt, ő volt a jelentestevője egy nagyon fontos témának. A parlament nagy többséggel elfogadta. Ebben a jelentésben arról a kérdésről van szó, hogy hogyan lehet a nők arányát, részvételi arányát politikai testületekben növelni. Nagyszerű, hogy itthon körünkben, asszonyom, öni a szó. Nagyon szépen köszönöm kedves szavait és a jó együttműködést. Köszönöm a jó a kapcsolatos köszönetnyilvánítást továbbítom a nemzeti parlamentek felé is, hiszen velük dolgoztam együtt. Nagyon fontos volt az elmúlt év ebből a szempontból, és igen értékes megjegyzéseket kaptam önöktől, a nemzeti parlamentek képviselőitől. Először is, mi is a jelentés címe? Nézzük meg ezt közelebbről. Nők politikai döntéshozatalban minőség és egyenlőség. Ez azt jelenti, hogy a nők nem jobb döntéshozók, de nem is rosszabbak. És a a férfiak nem a rosszabb döntéshozók, mint a nők, de nem is jobbak. Az egyénektől függ, és nincs arra bizonyíték, hogy a kompetencia a kromoszómákhoz kapcsolódna, tehát a nemünk, amivel születtünk, ezt nem határozza meg, arra sincs bizonyíték, hogy a nők képzése, képesítése, várható élettartalma kevésbé lenne érdekes, mint a férfiaké. Mit jelent a minőség a címben? Azt, hogy szükségünk van a lakosság nagy részének részvételére. Miről is van szó tehát? Szükségünk van a különböző nők különböző tapasztalataira a döntéshozatalban. És az egyenlőség azt jelenti, hogy az alapvető fogalom, amely a nő, a nők jogai, a női jogok, emberi jogok. Még egyszer elmondanám, a női jogok, emberi jogok. Mert a vitáinkban nagyon gyakran arról van szó, hogy a nő jogok, az egyenjogúság ugyanolyan védzáradékra számítson-e, mint más emberi jogok. Sokszor ezt a kérdést teszik fel. Eléggé világos az emberi jogi oldalról, nem lehet az embereket hitük, vallásuk, bőrük színe miatt megkülönböztetni. A szexuális orientációjuk eltérő volt, amiatt sem lehet megkülönböztetni, de mégis úgy tűnik, hogy a nők jogai azok valóban ugyanolyan szinten vannak, mint az emberi jogok. Na most Hol is állunk most? Az tény, hogy alul képviseltek a nők Európában, számokban, hát most nem fogom az összes számot felsorolni, mert azt hiszem megkapták a háttéranyagot, lenyűgöző adatokkal lehet azt igazolni, hogy mennyire kullogunk hátul az önkormányzati, regionális, nemzeti és európai szinten. Nem csak erről van szó, hanem minél magasabbra megyünk, szinten, annál kisebb ez a szám. Bizottsági, elnöki pozíciót, ha megnézzük, a kormányokat megnézzük, annál kevesebb a nő, minél magasabb szintre megyünk fel. Nem csak számok kérdése, hanem az a fontos fogalom és kiemelkedő, ugye a hatalmi szegregációról van szó. Ez a hosszú árnyék a A férfiak általában olyan pozícióban vannak, pénzügyminiszterek, ipari miniszterek, miniszterelnökök. Hát a nők általában a következő posztokat kapják. a gondoskodással kapcsolatos tehát feladatokat kapják, tehát ők az oktatásét, a szociális biztosítását, egészségügyét, vagy a környezeti problémákért felelősek általában. Ez önmagában már nem egyenlő feltételeket teremt. Két kérdéssel kell megbirkóznunk. Háromban pontosabban. Meg kell néznünk azt, hogy hány nő van a politikában, és meg kell néznünk a szegregációt. Milyen pozícióban találhatók ők? Aztán meg kell néznünk a nap és a hold kérdését is. A nap és a hold kérdés magukat be tudják-e világítani a nők, amikor megkérdezzük a különböző szervezeteket, civil szervezeteket, igen, azt mondják, amikor megkérdezünk egy cég, egy szervezetet, van egy elnökünk, férfi, vannak alelnökök, három nő. Nagyszerű, szuper. És a, a nők mindig a második legjobb helyet kapják. Al valamik mindig. Al tagok, tagok, alelnökök. Másodlagos funkcióban. Éppen ezért, amikor megnézzük az egyenjogúságot, nem elég a számokat megnézni. Meg kell néznünk külön-külön az egyes pozíciókat. Nagyon fontos szétválasztani például az elnöki pozíciót, aztán a másodlagos pozíciót, mint például alelnök. Aztán mi hat erre? Aztán megnézem, hogy mit javaslunk, hogy hogyan lépjünk tovább vagy előre. mindenképpen több arcú, több oldalú megközelítésre van szükség. Több kérdésnek van hatása erre a kérdésre. Az attitűdöknek, hogyan gondolkoznak nők, férfiak, hogyan állítja be a média nőket a politikában, férfiakat, milyen ne, gazdasági lehetőségeik vannak, milyen szociális lehetőségeik vannak a nőknek a férfiakhoz képest mi a finanszírozási helyzet, milyenek a pártstruktúrák, a, milyenek a jogalkotási struktúrák, amelyek lehetővé vagy lehetetlenné teszik a nők helyzetét. Ezekkel a kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek ugye a pozitív támogató környezetre hatnak. Ne felejtjük el, hogy a, hogyan működnek a társadalmak. Vagy lehetővé, vagy lehetetlenné teszik a nők politikai szerepvállalását. Ha több nő van a politikában, annál nagyobb pozitív hatással van ez. Aztán itt van a szegregáció, amely az ipari ágazatot illeti, a termelő ágazatokat. Vannak ugye nőiesebb ágazatok. Általában a nőiesebb ágazatokban kevesebbet keresnek az alkalmazottak és általában ugyanabban az ágazatban a nők kevesebbet keresnek, mint a férfi kollégáik. A nők nagyobb felelősséget vállalnak a családi életben és a gyermekgondozásban. A nők több évat töltenek otthon. Tehát karrierjük, fizetésük ugye egy kicsit lemarad ebben az időben a férfiakétól. Tehát gazdaságilag nem annyira pozitív helyzetben vannak, nem nagyon tudnak kampányolni, vagy politikai szerepet választ, válaszolni, választani. Aztán, ha megnézzük az egész idő intervallumot, a nyugdíjas korú nők Ket, ha megnézzük, alapvetően kis fizetése volt az embernek, akkor nyilvánvalóan röviden volt az aktív élete, otthon marad valaki, akkor még kisebb lesz a nyugdíj, mint a férfi kollégáknak. Kevesebb fizetése és rövidebb időn keresztül dolgozott. Ami a fizetéssel kapcsolatos egyenlő, egyenjogúságot illeti, ez lenne az egyik előfeltétele annak, hogy nagyobb politikai felelősség vagy szerepvállalás kapjanak a nők. Aztán, ami a szolgáltatási ágazatot illeti, én azt mondtam, hogy legyen az EU a lányok legjobb barátja. Ha nincsenek megfelelő szolgáltatások, amelyek segítik a gyermekgondozást, az idősek gondozását, amely a betegápolást segítik. Ugye alapvetően ez női szerep, a gondozás, a legközelibb hozzátartozókról való gondoskodás, a nők szerepe. A gazdasági helyzet az egész EU-ban nagyon fontos, hogy mi mindannyian jobban nézzük meg a szociális dimenziót, amely a szerződésekben megtalálható. Az Európai Unió férfiaknak, nőknek tartozik azzal, hogy garantálja az alapvető jövedelmi viszonyok garantálását, az alapvető szükségletek, szolgáltatások biztosítását, ez persze függ attól, hogy melyik tagállamban vagyunk, milyen az életciklus, mi a minimális mm, szociális biztonsági szint, vagy a szolgáltatási szint az adott országban. Nem gondolom, hogy nem sok, tehát nem mondom, hogy hamarosan hasonló számadatokról lehetne beszámolni, de ami az alkotmányos jogokat illeti, igen, az embernek joga van legalábbis valamilyen alapszolgáltatásra, alapjövedelemre szükség esetén. Ami a kinevezéses pozíciókat illeti és a magánágazatok. Mit is kell megvalósítani? Meg kell változtatni a fizetési struktúrát. Röviden pozitív akciókra hívnám föl a figyelmet. Ma reggel már hallottuk, Ugye itt van ez a nemekkel kapcsolatos hatás, tanulmány, milyen módon lehet pozitívan segíteni a nőket karrierjükben, előmenetelükben? Aztán a választott funkciók. Itt más szintek vannak. Ugye van európai szinten, van önkormányzati, nemzeti, parlamenti választás. A mi vitánkban a politikai pártokkal kezdtük. Mert úgy gondoljuk, hogy a demokrácia alapja a pártok szerepe. A politikai pártokat kell minden szinten egyenlővé kell tennünk. Csak így lehet. A, intézményi struktúrákban az egyenjogúsággal foglalkozni. Azt javaslom, hogy kötelező legyen a pártoknak az, hogy az alapszabályzatokban, az eljárási szabályzatokban legyen a paritás egyik alapelv, amikor megválasztják saját vezetőségüket, válaszmányukat, kinevezett pozíciókat, akkor kell legyen ott paritás. Ez a paritás elve az első szabályzatban, a szabályzatokban, alapszabályokban, legyen szó európai vagy nemzeti pártról, tükröznie kell ezt. Ez előfeltétele kell legyen a párt finanszírozásnak, olyan esetben, amikor a pártok kapnak közpénzből támogatást. A második kérdés konkrétan a választás maga. Vitát folytattunk a kvótákról, különböző preferenciális bánásmódról. De ez elég nehéz, mert a rendszereink nagyon eltérőek, nagyon más a választási rendszer is. De ott, ahol listás rendszer van, ott garantálni kellene, hogy a listán nők és férfiak váltakozzanak. Az olyan helyzetekben, tehát amikor egyéni választókörzetről van szó, ott garantálni kelljen, vagy garantálni lehessen azt, hogy legyen nőknek, férfiaknak egyenlő esélyük jelöltetni magukat. Nemzeti szabályokat, gyakorlatokat kell kidolgozni Európa és nemzeti szinten. A nők kevesebbet keresnek. Tanományok értelmében nehezebb nekik kampányra is pénzt összegyűjteném, és láthatóvá tenném magukat. Olyan politikai döntés kell hozni, amely pozitív eredménnyel jár. Kell legyen valamilyen elkülönített forrás kampányolása a nő, női jelöltek preferenciális támogatására. Igazából az egyensúlyt kellene helyreállítani, mert általában a férfi jelölte kapják a nagy plakátot, az interjúkat, a pénzt, és a nők megint a hold szerepére szorítkoznak. Amit eddig elértünk, írtunk egy levelet a párjának. Személyesen írtam, finn kollégámmal írtam fény női kollégáimmal írtam a finn politikai pártoknak, és javaslatainkról számoltunk benne ebben a levélben, és megkérdeztük őket, hogy mit kívánnak tenni ebben az ügyben. Azt hiszem, hogy ezt megtehetnénk a saját tagállamainkban. Nyugodtan idézhet, idézhetjük ezeket az ajánlásokat, kikérhetjük a pártjaink véleményét, és hogy megkérdezzük, hogy mit tesznek ezzel kapcsolatban. A, faz, a szavazók fele nő, bármilyen pártról legyen is szó, amúgy csak úgy megjegyzem. Aztán, ami a választásokat illeti, a következő választásokat. A kérdés az, hogy hogyan lehet member states we have a very good experience about women's organizations. Ami a nőjogi szervezeteket illeti, bármilyen politikai vagy ideológiai orientációjú, együttműködjenek platform formájában. A nemek közötti egyenjogosság, a minőség kérdését meg kell említeni. Nagyon fontos a nők ö, támogatása, a figyelem felkeltése és ott, ahol úgy tűnik, hogy sikeresek, hogy tanuljunk tőlük, tanuljunk a legjobb, leginkább bevált gyakorlatokból. Ezt a fajta olyan helyzetet alakítsunk ki, ami a nőjogi szervezeteket illeti, ez együttműködhetünk a különböző pártokkal, minőségi kérdéseket kell felvetni a választások előtt. A női jelölteknek segítsünk, ha erre szükség van. Valamilyen nemzeti, európai szintű finanszírozást biztosítsunk az ilyen kampányolás számára. Szerepe van a bizottságnak is, amikor a következő európai parlamenti választások lesznek itt a parlamentben, hallottam már arról, a vitáról ma délelőtt. A bizottságnak finanszíroznia kellene az egyenjogúsági kérdéseket és a nemekkel kapcsolatos politikást. Ez eh, hosszú, rövid és középtávú kampány kellene legyen. Egy ilyen platformot kellene finanszírozni, ahol európai szinten a női jogi szervezetek együttműködhetnének, és ahol mi különböző európai parlamenti képviselők, jelöltek még cserélhetnénk. Az egyik javaslat az az, hogy egy ilyen európai portára lenne szükségünk, ahol könnyen meg lehetne találni azokat a tanulmányokat, amelyek eh, Európában és Európán kívül készültek a kampányolásról. A különböző parlamentekben, rendszerekben hogyan kampányolnak a nők, sikeresen főleg, tehát bevált gyakorlatokat be lehetnek kutatni a keresőprogram segítségével. De nem olyan könnyű megtalálni ezeket a jó példákat. Ami még fontosabb ennél is, amikor a szociális médiáról beszélünk, nem mindig elég lájkolni valamit, mert hát együtt kell működni mindenkinek. Egy portálnak, vagy ilyen párkeresőnek nevezhetnénk itt az idézőjelben, ahol a női jogi szervezetek egymásra találhatnának, egymástól tanulhatnának, egymásnak taníthatnának, beszámolhatnának bevált gyakorlatokról. Aztán amikor a választásoktól eh, elmozdulunk a választott funkciókig, itt vannak akkor a kvóták. A mi ajánlásaink az Európai Parlament saját testületeivel, szerveivel megvitattunk már sok mindent, hogy egy ilyen szabály eh, csomagot kellene létrehozni, amely az Európai Parlamentre vonatkozik, és a nemzeti parlamentekre, amikor a kinevezett vagy megválasztott funkciókról van szó, akkor fontos, hogy legyen paritás. Le kell törni a szegregációt, meg kell törni ezt a folyamatot. A gazdasági jellegű szakbizottságok esetében, az egyenjogósági kérdésekben 10-15 évvel ezelőtt Kellett volna férfi és női vezető. Nem csak a gazdasági jellegű testületeket és bizottságokat kellene férfiaknak vezetniük is a gondoskodásról, gondoskodással foglalkozó testületeket, bizottságokat nőknek. Olyan módszereket, olyan tárgyalási stratégiákat kell alkalmazni, amelyek eh, ugye nem csak elnökök, alelnökök esetében, az Európai Parlamenttel kapcsolatban büszkén el tudom mondani, hogy nagyon jó példa, inkább rossz példa vagyunk talán. A paritás kicsit túllőtt a célon, mondhatni talán így, ami az alelnökök funkcióit illeti. Angelili asszony, ugye az önvállán, önvállára nehezedik ez a kérdés. egy kicsit más csatáról van szó. A kinevezett, kinevezésen alapú funkciók esetében legyen szó EU, az, az LKS-ről, legyen, vagy képviseletéről legyen szó a bizottságról, más pozíciókról, a nemzeti szintű minisztériumokról. Nagyon fontos a paritás garantálása mert az előkészítő gépezet és annak egyensúlya nagyon fontos a döntéshozatal szempontjából. Tehát még egyszer, ez a minőség és egyenlőség kérdése. Konkrétan mit is javaslunk? Legyen egy pozitív akció, intézkedés a szolgáltatási szinten, európai szinten, a bizottsági szinten, a mi parlamentünkben, a nemzeti parlamentekben, hogy a nők pozitív karrierjével kapcsolatos fejleményeket vegyék figyelembe, vezetőségi képzést jelent. Oda kell figyelni, ha megüresednek vezető pozíciók, akkor azok betöltésénél figyeljünk a paritásra aztán ami a hiányzó kompetenciákat illeti, vagy formális kompetenciákat illeti, vezetői pozíciókból, amikor valaki a következő szintet keresi, miket kell betölteni. A mi javaslatunk azt tartalmazza, hogy minden tagállamnak férfi és női jelöltet kell biztosi pozícióra jelölni. Mert különben az az kérésünk, hogy paritás alakuljon ki bizottságban, hát akkor az nem lesz lehet, lehetséges. Ha nem lenne elég alkalmas női és férfi biztos jelölt, akkor a bizottság elnökének igen nehéz helyzete lenne, nem tudnánk garantálni a paritást. Az ilyen pozíciók esetében vezető EU testületekben, ahol a tagállamok nevezik ki a jelölteket, vagy jelölnek egy jelöltet, ahol nem közvetlen választással történik ez. Ott azt ajánlanánk, nagyon fontos lenne, ha megnézik tíz éven belül, minden tagállamnak jó lenne, hogyha jó paritásos múltja lenne. Tehát a különböző posztokra jelölnének, jelöltek volna nőket és férfiakat is. Tehát különben nem, tehát nagyon nagy különbség lesz a férfiak és nők között. Aztán nagyon sok más javaslat van, kisebb javaslat. De talán annak érdekében, hogy vitát nyithassunk, ha megengedik, csak egy pár szót szólnék. A parlament elnöke, amikor figyelmébe ajánlották a javaslatainkat, készítettünk, írtunk egy levelet eh, Martin Schulznak és Várompoly úrnak. A Várompoly úr az intézet leveli, levélben azt írtuk, hogy tudja, uram, hogy még sosem volt téma az egyenjogúság a magasrangú munkacsoportban. Tehát javasoljuk, hogy a Várompoly munkacsoportban is tárgyalják ezt a témát. A bizottság már válaszolt, a bizottság hivatalosan válaszolt a parlament jelenté, vagy reagál a parlament jelentéseire. Különböző politikai pártokban, saját pártjainkban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Azt kértük, hogy az alapszabályzataink és egyes szabályzatunk úgy változzanak meg a jövőben, hogy nők és férfiak egyenlő mértékben választ, vehetnének részt a választásokon. Aztán van egy kampány, amelyet javasolni szeretnék, az 50-50 együttműködés kampánya az Európai Unióban. Ez egy hálózat, a képviselők, európai parlamenti képviselők különböző politikai pártokból <coughs> és európai női jogi szervezetek működnek együtt. Lehetnén 50-50, egy 50-50, 50-50-es csoport minden parlamentben, pártok feletti együttműködés jelentene, lenne egy kapcsolódási pontja a nőjogi szervezetekkel, platformokkal, és egy ilyen informális eszmecsere fórumot hoznánk létre, mert mindig hatékonyabb, ha valamit európai szinten csinálunk, és a tagállamok szintjén is. És amikor megtudjuk, hogy mi történik a következő országokban, parlamentekben. Az elképzelés az, a következő EU választás lesz, a, a parlamenti választás lesz a következő téma. Már elkezdjük a női és férfi biztosokról szóló kampányprogramot kidolgozni. Az egyenjogúság, az egyenlő feltételek, ez egyik kulcs mottója lenne a következő kampánynak. Megkérjük a politikai pártokat, politikai szereplőket, hogy vegyenek figyelembe, és akkor itt találkozhatnánk egymással, egymás segíthetnénk különböző kampánytevékenységek keretében, mentoring kapcsán néhány női jelölt, ha éppen most kezdtek európai szinten dolgozni, Na most, ami a különböző akciótervek listáját illeti, a jelentés jelent tartalmát, nem akartam az egészet áttekinteni, de úgy gondoltam, hogy mégiscsak részletesebben mutatom be ezt a jelentést. Akartam egy kis ízelítőt adni. Köszönjük szépen Degeinen asszonynak ezt a nagyon informatív, minden aspektusra kitérő beszámolót, amelyet a plenáris elfogadott, és nagyon, amely nagyon sok konkrét intézkedést és célkitűzést tartalmaz. Itt nem csak szavakról van szó, hanem konkrét célokról. Nagyon jó, hogy elmondta nekünk ezeket. Nem tudom, hogy most hogy kéne tovább lépnünk. Ezt a parlamenti jelentés bizonyára vendégeink nem olvasták át még olyan részletesen, mint ahogy ezt mi ismerjük, de ha valamit elolvasnak a parlamenti anyagok közül, akkor ezt olvassák el, mert nem véletlen, hogy a plenáris is elfogadta azt. Most megkezdjük az eszmecserét, remélem, hogy Bitekeinen asszony tud maradni. Öten jelentkeztek szóra. Nem akarnék most itt skandináv dominanciát kialakítani, de a finn előadó és én utánam is valószínűleg lesznek még északiak. Tom asszony, kérem röviden. Nii, nüüd on kuulda. Aitäh, Tom asszony észt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Ez a jelentés nagyon érdekes, de én inkább az előző panelhez csatlakozva szeretnék még valamit mondani. Lengyel kolléganőnk felvetette a kérdést, hogy a nők helyzete a médiumuknál milyen. Ott is alacsony az arányuk. Én magam újságíróként dolgoztam korábban, és jól ismerem ezt az ágazatot, és bizony úgy van, hogy a jelenlegi válság, bár súlyos, egyben esélyeket is tartalmaz a tekintetben, hogy például a szociális biztonság, az oktatás kérdése most jobban napirendre kerül. És nagyon sok nő van, akinek ezzel kapcsolatban lenne bőven mondani valója. Ugyanakkor kevésbé ért mondjuk az állambiztonság kérdéseihez, vagy a katonai aspektusokhoz, ami nyilván való, hogy miért van így. Tehát ha már ezek a témák most sajnos aktuálissá váltak, akkor itt az alkalom arra nőknek, hogy jobban hallassák szavukat. Figyelemmel követtem, amit önök most elmondtak, és a parlamenti bizottságok listáját áttekintve meglepetéssel tapasztaltam, hogy az észt képviselők közül kilenc nő a Szociális Bizottság tagja, és számos bizottságban pedig egy észt sincs, és plán észt nő nincs. Már pedig mondjuk a, a Szovjetunió, volt Szovjetunióval való határviták kérdését is jó lenne, ha női szemszögből is lehetne néha vizsgálni. Köszönöm szépen. Most Amanit, Amanatali asszonynak adok szót, aki Görögországból érkezett hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Ismét arról szeretnék beszélni, hogy mennyire jó volt ez az előadás, amelyet éppen hallottunk. Az európai nemek közötti egyenlőség témájában az oktatás, a szociális kérdések, a nők döntéshozásban volt részvétel a kulcs kérdések. És nyilván ezek inkább célok, mint elért eredmények, de a nemzeti parlament jöttek, látják is, hogy gond van. A ma délelőtti ülés rávilágított, hogy problémáink hasonlóak, sőt az Európai Parlament is küzdik ilyen gondokkal. De ahhoz, hogy ilyen testületekbe is, mint az önöké vagy a miénk bekerüljönnek, ahhoz eleve több nőnek kéne részt venni a munkaerőpiacon általában. Általában több lehetőséget kéne adni arra, hogy a munka és a családi élet összeegyeztethetőbbek legyenek. Tehát itt gyökeres változásokra van szükség. Arra, hogy a nők aktívan akarjanak részt venni a politikában. Hazámban patriarchális tradíció érvényesül. Én is házas vagyok, három gyerekem van, és észt kolléganőmnek mondom, férjem, nek nem kellett lehetőségeket adnia nekem, bár én inkább kivétel voltam ilyen szempontból, hiszen már amikor megismerkedtünk, már én gyakoroltam egy mezőgazdasági műszaki szakmát, és hozzá voltam szokva, hogy felelősséget vállaljak. De ez inkább kivétel, mint a szabály, és én is szolgálnék néhány számadattal arra vonatkozóan, hogy milyen a nők aránya a Hellén parlamentben. Arról nem beszélve, hogy a kormányban milyen a nők aránya, ott, ott jóval kevesebb a nő, a kormányban csak két nő van, a parlament alelnöke viszont nő, és 300 képviselőből 63 nő a parlamentben. Anni Podimata asszony pedig a 22 fős görög delegáció tagja, nem egyedüli nőként. Tehát legalább ezen a területen a kvótákat mi teljesítjük. Ugyanakkor a politikai pártoknál már nálunk sem ilyen rózsás a kép, mert a pártokon belül már jóval kevesebb az aktív nő, már pedig ugye a pártokon keresztül kéne, hogy teljes posztokra jussanak a nők részben a pártokon belül. Itt szerintem a kapitalista rendszer válsága is negatívan hat, elsősorban a nőket sújtja. Önök is elmondták ezt az aspektust, ezt az összefüggést, hogy a gazdasági válság a nőket komolyabban sújtja. Múlt héten Görögországban történt valami, amiről be kell, hogy számoljak. Azt olvastam a sajtóban, hogy a kvótákat eltörlik Görögországban, a közszférában, a közszféra szabályai szerint működő cégeknél, ahogy azt nálunk jogilag mondják, 2000 óta vannak nálunk kvóták, és az a kevés eredmény, amit elértünk a kvóták révén, volt, most pedig még ezt is eltörlik. Tehát pont ellenkező trend érvényesül, mint amit mi szeretnénk. Másoknak is meg kell szólalniuk, ezt értem én, és kevés az idő. Na jó, abba is hagyom, akkor köszönöm. Csak még egy üzenetem lenne, ez a reménység és optimizmus üzenete, mint görög is mondom ezt, meg mint dél-európai általában. Most Görögország nagyon sok kritikát kapott Európa szerte minden sajtóorganumban, de végső soron nekünk kell túlélni ezt a válságot. A mi erőfeszítésünkre van. A médiáról is akartam beszélni, de hát nincs idő. Végül, végül, végül, ha körbenézünk itt ebben a teremben, olyan jó látni ezt, hogy erőfeszítéseinket ilyen sokan támogatják. És a tolmácsok is lefordítják azt, amit mondunk, és megszólalhatunk bármilyen nyelven. Azt hiszem pont a tolmácsok körében akár már a férfi kvótákat kéne bevezetni, mert ahogy itt elnézem, a legtöbb tolmács nő. Eh, Köszönöm szépen. Eh, Most kicsit skandináv leszek, és ezen túl időhöz kötjük a hozzászólást. Három percben maximalizáljuk a hozzászólási időt mert sokan várnak még, és ha túlságosan hosszúak a hozzászólások, akkor Pietika nem azt, hogy nem tud válaszolni. Most egy török képviselő következik. Yes. Uh, I am also the member of the... Én az oktatás és kulturális, illetve ifjúsági kérdésekkel foglalkozó szakbizottságnak is tagja vagyok Törökországban. Erről szeretnék információval szolgálni. A legutóbbi alkotmánymódosítás, ami egyébként 2010. szeptemberéből származik, a nők emberi jogairól szól, a pozitív diszkrimináció elvét vezeti be a sérülékeny csoportoknál, ezek alatt a nőket, a gyerekeket és az időseket értjük. Egyfajta kapcsolatot állít fel ez a joganyag a rászorulás, a sérülékenység, illetve az oktatási szint között, iskolázottság között. A nők is ide tartoznak, és nagyon fontos, hogy hozzájussanak az oktatáshoz, hogy elfoglalhassák az őket megillető pozíciót a társadalomban. Az oktatás áll tehát az egyenlőtlenség hátterében Törökországban. Olyan állami vállalatokat indított el Törökország, amelyben a magánszektor, illetve a média is képviselteti magát. Itt alapoktatást próbálnak meg elérni, Jelenleg a iskolázottság, illetve az írni-olvasni tudás aránya körülbelül azonos fiatalok, fiúknál és lányoknál 95%-nál, de még mindig nagyon nagy az 50 év feletti írástudatlan nők száma. Mindent megteszünk tehát azért, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenséget kiírtsuk, a különböző tankönyvekben az erre utaló pontokat próbáljuk törölni. Parlamentként nagyon legfontosabb feladatunk, hogy törvényeket alkossunk. Szeretném azt elmondani, hogy Törökország mit ért el a női jogok területén. 2012. március 8-án a család védelmi törvény lépett hatályba, és ez a nők elleni erőszakról is szó. Korábban volt egy négy cikkes, erre vonatkozó négy cikkes törvény volt érvényben, de én már ez az új, most már 25 cikkes. A nőket védjük, illetve a többi családtagot is. Azért hoztuk létre ezt a törvényt, hogy a hogy a nők jogait védjük az összes létező területen, és gondolok itt a fegyveres erőkre és más kérdésekre is lenne. Még egy percem? Jó, de ez azért gond, mert valaki mástól veszi el a percét. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen kedves. Megpróbáljuk azt is elérni, hogy a nők függetlenül tudjanak dolgozni, ezért külön családi pótlékot kapnak. A dolgozó nők esetében próbálják azt elérni, hogy folyamatosan legyen a munka viszonyuk, illetve nyugdíjak esetében is megpróbáljuk azt elérni, hogy a túlélői nyugdíj lehetővé tegye a nők számára, hogy tevékenységet fog, folytathassanak. Aztán hit, projektünk is van, ami nők számára elérhető, illetve bölcsödék építését tettük kötelezővé az ipari területeken, ahol sok nő dolgozik, illetve a különböző, illetve kötelezővé tettük azt, hogy mindenki biztosítva legyen, aki mezőgazdasági munkát folytat, illetve legalább 19 éves. A foglalkoztató fizet tehát járulékot a foglalkoztatott után, és ezáltal 23%-ról 28%-ra sikerült növelni az aktív nők számát. Törökország úgy véli, hogy a női jogok kérdése nagyon fontos nemzetközi színpadon is. A világ egyik legdinamikusabb gazdasága vagyunk, európaiak, az Európa Tanács tagjai és EU-s tagjelöltek is. Az EU intézményeivel és tagállamaikkal, tagállamaival és parlamenteivel nagyon szívesen együttműködünk az összes női jogi kérdésben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most két plusz percet is kapott. A következő hozzászólunk. Szlovénia Volmánta asszony, tessék. Hvala lépa. U našem parlament. Köszönöm szépen. A szlovén parlamentben 2011-ben voltak választások, a képviselőház harmada nő, az különböző testületek, bizottságok elnökeinek 40%-a nő. Sok ígéretet tettünk, de vannak nehézségek. Csak egy női miniszterünk van. Tárca nélküli miniszterasszony. Ez összhangban van a már elhangzott hatalmi szegregációval. Tudjuk, hogy mit kellene tenni, és tudjuk, hogy különbség van e között és a valóság között. Politikai helyzetben sokszor azt látjuk, hogy a tudatalatti felszínre kerül, ha használhatom ezt a kifejezést, a belső mintáink előtérbe kerülnek. És ez a mélyen gyökerező szociális szerepekből adódik. A nők helyzete sokkal nehezebb a politikában, mint a férfiaké. Ez általánosságban elmondható. És ennek több oka is van. Például a nők belső kérdéseket tesznek fel a különböző szerepeinkkel kapcsolatban, amelyeket be kell töltenünk a társadalomban. Állandóan szembesülünk a sztereotípiákkal, a politikai vitákban, különböző vitákban férfiak részéről, most tapasztalatból, saját tapasztalatból beszélek, különböző sztereotípiákat aggatnak ránk, amelyek a nemen, nemünkhöz kapcsolódnak. Most viselkedésekről beszélek, olyan viselkedés mintek, amik állítólag a nememből adódnak. A férfiak tudják, hogy ez nem igaz, egy politikai helyzetben gyakran az a helyzet, hogy ezt felemlegetik. Van még egy dolog, vagy harmadik dolog, amely nagyon problematikus. Tudom, hogy itt nők ülnek ebben a teremben, különböző országokból, különböző társadalmi eh, háttérrel. Tudom, hogy van különbség a különböző társadalmak között, de a mi társadalmunkban gyakran hallunk kritikát nők által nőkről. Tehát a nők gyakran kritikát gyakorolnak, de nem tudják, hogy egyrésztről ők az áldozatai, másrésztről pedig ők azok, akik ezeket az előítéleteket gerjesztik. A megoldást látok méghozzá, ő nem létette a jelentésében. A megoldás az, hogy segítsük a nőket abban, hogy egymáshoz jobban tudjanak kapcsolódni. Globális szinten köszönöm, köszönöm szépen. Most Olaszországból adjuk meg a szót az olasz kolléganőnek. di Köszönöm, próbálom betartani a három percet. Szeretném mondani, hogy a mai ülés egy nagyon súlyos gazdasági válság közepette érkezik, Európa jövőjéről is beszélnünk kell, azon országok, ahol legsúlyosabbak a problémák, tudják, hogy nem lesz európai Egyesült Államok, Európa déli része nélkül, ott a, ott a legtöbb a rászoruló, és nagyon fontos, hogy pont ezen a területen ne legyen diszkrimináció a nők, illetve a fiatalok ellen. Olaszországból induljunk ki, Olaszország, az olaszországi helyzetet sokan ismerik, 2008-ban indul, voltak választások, 138 tagja van a képviselőháznak, körülbelül 50-en a szenátusban, úgyhogy elég jó arányú a női képviselők, szenátorok száma. Ez azt jelenti, hogy nem nulláról indulunk, de még nem nem értünk el oda sem, hogy, hogy kielégítők legyenek ezek az értékek. Létezik 2000-től kezdve egy esélyegyelőségi szakbizottság a parlamentben, de azóta jelentős változás nem történt az országban. Talán a talán az életminőség javult. Egyébként hét képviselőasszony szült gyermeket a legutóbbi parlamenti ciklusban, és korábban nem, nem igazán létezett a szülői szabadság, illetve a szülési szabadság kérdése. Ez részben nekik is köszönhetően megváltozott. Ez nem igazán pártpolitikai kérdés, Két évvel ezelőtt alakult ki ezzel kapcsolatban közvita, és ez segített is a parlamenti munkában. A szenátus belé kolléga ez előbb beszélt arról, hogy a tőzsdei jegyzett vállalatoknál is ki kell kötni, hogy mennyi legyen a nők aránya. Most én arról szeretnék beszélni, hogy ezek a felvetések mindenképpen segítenek, segíten, segít minden külső hatás Európából, tehát Olaszországban ez hatással van ránk. Jelenleg egy szenát, a szenátusban folyik vita egy szövegről, egy jogalkotási anyagról, amely a, a helyhatósági választásokról szól, itt hogyan lehet megvalósítani a nemek közötti egyenlőség. Jó lenne, hogy Európában is mindenki érteni ezt. Mi alulról indulunk, de fontos, hogy egyfajta eredményt érjünk el. Idén júliusban a párfinanszírozási törvény ben megjelenik az, hogy büntetést kapnak azok a, a pártok, akik a női kvótákat nem tartják be. Azt hiszem, ez női jogi probléma, valójában demokrácia, demokráciával kapcsolatos probléma, kormányzási probléma. Nagyon fontos lenne, hogy kicsit siessünk Európában. Egyébként Európa sokat segít nekünk, hiszen az európai hatásokat érezzük Olaszországban, ez mindenképpen segít nekünk Segítsük a politikai pártokat, és eh, hadd mondjam még el, az, hogy a, az, az olasz alkotmány 48. cikkéről folyik most egy vita, de jó lenne, hogyha ugyanúgy tennénk ezzel a kérdéssel kapcsolatban is, mint a korrupcióval, vagy más kérdésekkel kapcsolatban, tehát általános vita szükséges a egyenjogúsági kérdéseknél is. Boris Tamjaszka asszony következik Lengyelországból. Dziękuję. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Megpróbálok rövid lenni. Én a felsőház tagja vagyok, és jogi ö, bizottság tagjaként dolgozom. Nyilván sok projektje van, ami parlamentünk két házának is, a nők politikában és közéletben való részvétele ösztönzése érdekében. 2011-ben egyszerre sok minden történt. Módosítottuk a választási törvényt, a választási listák paritási szabályait. 2011-től ez hatályba lépett, és három fő rendelkezése van. Az új törvény szerint a választási listák az Európai Parlamenthez és a helyi regionális választásokhoz ugyanolyanok lesznek, felépítésüket tekintve, és mind két listán minimum 35%-ot el kell érnie bármelyik nemnek. Aztán a második fő szabály az, hogy egy bizonyos választási listán hogyan lehet magát regisztráltatni magát, Harmadik pedig az, hogy miközben most 24% a parlamenti képviselők női aránya előző időszakban 20% volt, a szenátusban 12%, és a lengyel történetben először a szenátus elnöke nő. De a másik téma, amiről beszélni szeretnék, a családon belüli erőszak. 2009-ben a lengyel parlament elfogadott egy törvényt, amely nemzeti programot indított el a családon belüli erőszak visszaszorítására. És a közszférában megfelelő pénzeket, eszközöket rendeltek mellé. A lengyel kormány továbbá 2009-ben ugyancsak úgy döntött, hogy aláír egy Európa Tanácsi konvenciót, amely a családon belüli erőszakról szól. Ezt 12 Európai Uniós tagállam írta eddig csak alá, és Lengyelország is hamarosan megteszi ezt, a döntés már megszületett erről, csak egy módosítást kértünk, és ennek a megtörténére várunk, mert nálunk a liberális párt az igazságügyi minisztériumon keresztül benyújtott egy módosítási igényt a nemi erőszak üldözésével kapcsolatban. Ugyanis Magyarországban eddig az áldozatnak bele kellett egyeznie abba, hogy elkezdődjön az eljárás egy ilyen esetben. Ez 1932-es szabály egyébként még, mert akkor még felmerült, hogy ez ugye a a közszégyen kérdését fölveti, ma már ez nem így van. Azt szeretné elérni a liberális párt, hogy az áldozat hozzájárulása ne kelljen az eljárás elindításához, mindenképpen eljárás induljon az elkövetővel szemben. Egy harmadik érdekes változás pedig a, a három évesnél idősebb gyerekek óvodai, bölcsödei magán elhelyezésével kapcsolatos, hogy létre lehessen hozni ilyeneket. Ezeket az intézményeket a jövőben nem egészségügyi intézménynek, hanem oktatási intézménynek tekintik, és ennek számos következménye van. Nagyon sok színű lett most a paletta ezen a területen, sok új kezdeményezés forma van kialakulóban, amelyekhez, amelyek létrehozásához állami pénzeket is igénybe lehet venni. És a gyerekekkel foglalkozó személyeknek a biztosítása is könnyebben megoldható lesz, mint ez eddig lett volna. És további intézkedések is kilátásban nyugdíjba helyeződtek. Minden évben kongresszus szervezünk nőknek, egyre több politikus jön el erre, az elnök, a miniszterelnök is ott szokott lenni, ahol nagy nemzeti rendezvény keretében megvitatjuk a nőkkel kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, we're running out of time, so I will now the floor Köszönöm, már nincs sok időnk. Svédországból adom meg a szót Olvei asszonynak. Ursäkta mig. Tack så mycket för ordet. Köszönöm szépen. Svédországban majdnem megvalósul a parlament a nők és férfiak közötti egyenlőség, illetve a kormányban is. De egyik ok az, hogy nagyon jó a gyermekek ellátása, illetve az idősek ellátási rendszere, a szülői szabadság is úgy van kialakítva, hogy a férfiak és nők is tudjanak dolgozni, vagy akár politizálni. Nagyon sok pártnak olyan listái olyan listája van, ahol 50-50 százalék -50 a férfiak és nők aránya, és így más pártok is kezdik ezt az eljárást alkalmazni. A parlament úgy működik, hogy a férfiaknak és nőknek az az érzése, hogy hogy lehetséges lehetséges összekapcsolni, összeegyeztetni a parlamenti munkát és a családi életet. Csoportosítva vannak például a, a plenáris ülések, stb. stb. Aztán vannak referenciacsoportok, ahol női egyenjogi kérdések, vagy női egyenlőségi kérdésekkel foglalkozunk. Itt nagyon gyakorlatias kérdéseket vizsgálunk, aztán vannak szemináriumaink, képzéseink, hogy képezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogy a nők és férfiak egyenlőségét hogyan lehet megvalósítani. Amikor parlamentben dolgozik valaki, akkor lehetőség van bölcsödébe, óvodába küldeni a gyereket, illetve hogyha valaki éppen szülői szabadságon van, akkor a lista következő személy helyettesíti az illető képviselőt. Svédországban nincs női egyenjogúsági szakbizottság, viszont ezekkel a kérdésekkel a foglalkoztatási bizottság foglalkozik, illetve a gender mainstreaming meg, megvaló, megvizsgálja a női egyenjogúsági kérdéseket. Tehát minden egyes szakbizottság foglalkozik a kérdések ilyen vetületével. Ne felejtsük el, hogy a férfiak és nők is szülők, és nagyon fontos, hogy megosszák szülői felelősségüket. A férfiaknak és a nőknek is meg kell adni a jogot, hogy dolgozzanak, pénzt keressenek, illetve részt vessenek a politikába. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló, még Pietikénen asszony előtt, asszony Németországban. Ja. Köszönöm szépen. Tudom, hogy rövidre kell fogni mondandómat, éppen ezért, ha megengedik, két pontra szorítkoznék. A mi alapszabályunkban az szerepel, hogy az egyenjogosság támogatása politikai cél, tehát eh, valóban ez egy alkotmányos feladat, amelyet be kell töltenünk. De az a benyomásom, hogy nem magunkról, képviselőnkről kell gondoskodnunk az előttem szólókhoz kapcsolva, mondom, nagyon érdekes, szerintem majd meg kell nézni, hogy mi a helyzet velünk a Bundestagban, mi a helyzet a német képviselő asszonyokkal. Mi igazából inkább arról gondoskodunk, hogy a széles közvélemény, a nagy nyilvánosság esetében érjünk el eredményeket. De nemrégiben készült egy testületi strukturális jelentés, amiben az szerepel, hogy nem nagyon ismert testületekben, a közvélemény által nem ismert testületekben, hogy tudnak a képviselők arról gondoskodni, hogy különböző testületekben hogyan kapnak szerepet. Egy alapítványban, amely a gyermek és anya kérdésével foglalkozik, nem képviseltette magát nő. Ez példa arra, hogy hogyan nem szabadna a testületek pozícióit betölteni, és hogy hogy kellene. Ezek részletkérdések, amelyek azonban ö, élessé teszik az egész képet. Szerintem mindenképpen ezekre a másodlagos színhelyekre oda kell figyelni, mert az összképet ezt megerősítik, vagy felerősítik, mert ami az egyenjogossági politikát illeti, ezt komolyan kell venni, ahogy ezt az alkotmányban lefektették. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pédekénen asszony kapja meg a szót. Kérem, reagáljon az elhangzottakra. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Pár fogalom, amit egyetértek azzal, hogy egy kicsit a gazdasági recesszió miatt úgy tűnik, hogy a viták, az értékek kicsit keményebbé váltak, legalábbis néhány körben. Ez nagyon igaz, nagyon fontos fogalom, a marginalizáció, a sérülékeny pozíció igen gyakran a nőket érinti, azokban a tagállamokban, ahol a gazdasági válság különösen súlyos. Persze, A harmadik dolog, a médiát említették. Ez olyas valami, amely jel, kapcsolatban szeretnénk tenni valamit. Aztán, ami a bevált gyakorlatokat illeti néhány tagállamban, vannak jó példák, ezeket kellene közelebbről megvizsgálni. Ami a bevált gyakorlatokat illeti, nagyon remélem, hogy jobban össze tudunk majd együtt tudunk majd működni a bevált gyakorlatokon. Köszönöm szépen, remélem, hogy hogy amikor nyilván hazatértek, megvitatták ezeket a témákat a kollégáikkal, talán visszajelezhetnék nekem, hogy érdekelné önöket egy informális hálózatépítési törekvés az Európai Parlamenttel. Azt hiszem, véget ért az időm. Ja, kedves elnök, egy pár percet ígért nekem. Amit el szeretnék mondani, vagy amit kérdezni szeretnék önöktől, főleg a jövőre vonatkozóan, hogyan tudnánk jobban együttműködni a jövőben? Ez az egyik kérdésem. Tudjuk, hogy vannak a kozákok, tudom, tudjuk, hogy vannak ilyen ülések, ezek nagyon jó, nagyszerű dolgok, de nem gondolom, hogy ez megfelelő, nem mindig lehetséges elutaznunk az adott országokba, ők sem, önök sem tudnak mindig eljönni Brüsszelbe. Jó lenne, ha megtalálnák az együttműködés legjobb formáit nemzeti és európai szinten. Meg kellene nézni, hogy hogyan tudnánk támogatni egymást, hogyan tudnánk a kollégákat segíteni. Az 50, az 50-50-50-50 kampány az ebben az irányban indul el. Megkérném önöket szépen, hogy reagáljanak erre a javaslatra. Aztán, ha még van egy pár percem, ezt említeném a média kérdés, mert ennek ugye van egy kis köze a vissza vágáshoz. Tehát ami a jogalkotást illeti, vagy más akciókat, hát saját személyes akcióink, hogy hogyan határozzuk meg a nők szerepét, esetleg a kollégák fölvethetnék az egyenlőtlenség, az egyenjogúság hiányának helyzetét. Aztán egy példát adnék erre. Itt van a kvóta vita, Erről majd hallunk, amikor Reding biztos asszony megérkezik. Mindig eh, fáj a szívem, amikor a eh, kolléganők, most ez egy dolog, hogy mit gondolnak a kvótáról, amikor azt mondják, hogy a kvóták nem jók, mert kompetent nőket kell megválasztanunk, amikor azt mondják, hogy a kompetens eh, jelző a legfontosabb, csak kompetens alkalmasság alapján szabad választani. Senki sem állt ki a kvótarendszer mellett. Nem mondtuk, hogy inkompetens nőket kell megválaszolnunk, vagy kineveznünk. Mégis a sorok között kivetképpen nőként azt mondani, hogy én azt szeretem, hogy Anka, hogy engem azért válasszanak meg, mert kompetens vagyok, mintha azt akarná sugalni, hogy a nők nem kompetensek. Ezt azt is mondhatnánk, hogy akkor itt ülök, nézzetek csak rám, én itt vagyok, azért, mert annyira kompetens vagyok. Ön, aki ott kiáll a kvóta rendszer mellett, azért csinálja, mert ön nem kompetens. Ha elég kompetens lenne, akkor itt ülne fönt nem pedig nyavajognak kvóták miatt. Biztos vagyok abban, hogy azok, akik a kvótát ellenzik, nem így értelmezik ezt, hogy nem ezt akarják mondani, de sokszor nem szándékosan ilyen üzeneteket közvetítünk. Nem is veszük észre azt, hogy igazából mint azt akarnánk sugalni, a nők rosszabb pozícióban vannak, és bármilyen olyan intézkedés, ami egyenlő feltételeket teremtene, valami igazságtalan, nem indokolható, nem jogszerű dolgot jelentene. Most az a kérdés, hogy a témát hogy vetjük fel, hogy beszélünk róla a nő, a kolléga nőinkről. Ez nagyon fontos. A második két dolog, ami talán apróság, amit én személyesen megnézek, amikor ha idézünk egy nőtől, ha dicsérni tudjuk a kolléganőket, attól nem lesznek önök kisebbek, de a rávilágít arra, hogy van itt egy nő, társunk, aki valami fontosat, jót csinált, valamire rájött, amikor eh, dolgozom, ha találok, ráakadok egy okos, intelligens nőre vagy férfira, nem veszel semmit, attól nem leszek kisebb, ha én tanulok vagy együttműködök valaki mással. De azt mondhatnánk, hogy itt van egy nő, aki odaáll egy másik nő mellé, és akkor együtt valamilyen jobbat tudnak időzni, jobb kiinduló pontot teremtenek. Egy nő megdicsérése, együttműködni egy másik nővel, másik nővel együttműködni, a kolléganőinknek az útját egyengetni. Azt hiszem, ha így járnánk el, mindenkinek könnyebb lenne az élete. És nagyon jó példát mutathatnánk a nőknek, azt, hogy nőnek lenni jó dolog. Hogy lehet az ember egyszerre nő és miniszterelnök, lehet nő és államelnök, ez egy normális dolog, ez a dolog része, ez egy nagyon szép álom lehetne. Amikor valaki azt mondja, hogy hogyha nagy leszek, képviselő leszek. Ez milyen szép álom. Thanks. Tack så hemskt mycket för det, fru... Köszönjük szépen Péter Kennen asszonynak ezt a mi értelmi hozzászólását. Nagyon örülök, hogy meghallgathattuk Önt, és nagyon sok egyéb jó felszólalást hallottunk. Most megpróbálunk majd a felvetett kérdésekre válaszokat keresni. Egyesek azt mondják, hogy a nőknek több politikai hatalmat kéne adni, több befolyást. Mások azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy akkor a férfiaknak félre kéne állni. Igen, ez ezt jelenti, mert csak így jutnak a nők több hatalomhoz. Jelenleg szinte mindenhol a férfiaké a hatalom nagyobbik része, tehát igenis félre kell lépni Fru Angelili också, att... Angeli asszony is leszögezte többször, talán tegnap hangzott ez el, hogy a kvóták önmagukban még nem oldják meg a kérdést, de mint eszköz, mint lehetőség mindenképpen alternatívát adnak. Én sem vagyok nagy barátja a kvótáknak. de a jelenlegi rendszer biztos, hogy meg kell változtatni, mert jelenleg egy burkolt férfi kvóta rendszer működik, hiszen a, menek, a férfiak választják a férfiakat a jelenlegi helyzetben, és ez ugyanis nincs sehol leírva, ez egy láthatatlan, de mégiscsak kvóta rendszer. Nincsenek rá vonatkozó szabályok, csak éppen de facto így működik a világ szó sincs arról, hogy a nők ne, legyenek, ne lennének kompetensek, vagy ne lenne elég női jelentkező bizonyos állásokra. A férfiaknak kiterjedtebb hálózataik vannak, ö, akar, még akár akaratlanul is magukat preferálják, egymást preferálják a választás során. Tehát ezért van szükség mégis csak egy pozitív kvóta rendszerre. Köszönöm, hogy részt vettek a mai vitában. Most következő napirendi pontunkat kéne megtárgyalnunk. Olyan sok időnk maradt, hogy most á, nem kell várnunk, hiszen Reding asszony pontosan érkezik, amikor neki éppen kell. so, jag har en den stora äran att då få välkomna. Nagy megtiszteltetés, hogy megtisztel minket látogatásával. <coughs> Reding asszony, mindig örülünk, hogyha itt látjuk a parlamentben, és nagyon kíváncsiak vagyunk most az ön véleményére témáinkkal kapcsolatban. Mielőtt ennek megadom a szót, röviden megadnám Angelili asszonynak is azt, és utána önt hallgatjuk. Angelili Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden. Az elmúlt két napunk nagyon sűrű és eseménydús volt. Nagyon köszönöm Reding asszonynak, biztos asszonynak, hogy szabad-e tudta magát tenni, és el tudott ide jönni hozzánk. Vivian, nem fogom neked még egyszer elmondani az adatokat, mert pontosan úgy ismered ezeket, mint mi, vagy még jobban. Két dolgot szeretnék csak neked mondani. Itt a mai vitából az kristályosodott ki, hogy van egy közös célkitűzésünk, ez pedig az, hogy az intézményeknek példát kell mutatni. Nem tudjuk, nem lehet előírni a tagállamoknak azt, hogy mit tegyenek, hogyha az európai intézmények maguk ezt nem, nem tudják tartani. Tehát, hogyha nem alakul, nem alakul ki egyfajta paritás a férfiak és nők között itt a parlamentben, vagy vegyük a központi bank példáját az Európai Parlamentben parlament elnökei közül csak kettő volt nő, pedig már 29 elnökünk volt. A bizottságnak pedig még sosem volt női elnöke. Folytathatnám még a listát, de tudom, hogy nagyon jól ismeri az adatokat. Aztán mindenképpen támogatni tudunk téged a kvóta harcban. Gustafsson elnök úr az imént említette, hogy az a célunk, hogy megváltozzon a rendszer. Hogyha a kvóták ebben hasznosíthatók, akkor tegyük ezt meg. Pietikainen azt mondja, hogy megdöbben, amikor valaki a kvótát és az érdem alapú elismerést egymással szembeállítja. Nem, nem erről van szó, nem olyan kvótákat szeretnénk, amelyiket nem érdemelnék meg a nők. Európában a diplomások 60%-a nő, tehát nyilván nem érdem vagy rátermeltség kérdése a dolog. Ennyit bevezetőként. Még egyszer hálás köszönet az eddigi bizottságban lefolytatott csatákért, és általában az európai polgárok jogaiért. Köszönöm. Once again, you are warmly welcome, so please, yeah. Még egyszer üdvözöljük Önt itt, Reding asszony, Öné a szó. Very much and, um... Köszönöm szépen. Üdvözlöm jelenlevőket. Önök hosszú, intenzív munka végén járnak most. Nagyon rászorulunk az önök támogatására, a nemzeti parlamentek támogatására, mert a nemek közötti egyenlőség és ennek a társadalom egész vektorában megjelenő megvalósulása nagyon függ a helyi szint aktivitásától. Angelili Alagnak asszonynak teljesen igaza van. Példát kell adnunk. Emlékszem még arra, amikor Barozó úr éppen állította össze a bizottságát, milyen sokat tárgyalt a nemzeti kormányokkal, és általában azt kérte, hogy egy-egy női és férfi jelöltet eh, javasoljanak a biztosi posztra, és így, ha nem is 50, de 33 százalékos női összetételt elért a bizottságnál, ami ugye nem tökéletes, de nem is rossz összehasonlításban. Persze nekünk is megvan még bőven a feladatunk ott az igazgatásban, mert a bizottságon belüli dolgozók esetében a fő legmagasabb szintű vezetők mindössze 27%-a nő, és folyamatosan növelni kívánjuk ezt az arányt. Az én főigazgatóságomon 80 és 60 százalék a legfelsőbb és középső szintű ö, aránya a nőknek. Én ö, annyira megvalósítottam a női kvótákat a saját ö, portfóliumban, hogy nálunk lassan a férfi kvótát kell majd bevezetni. Na de félre a tréfát, vannak itt bőven valós problémák, nem az én főigazgatóságom a példa, még hogyha valóban példával kell eljárnunk, akkor sem. Pontosan tudjuk, hogy nálunk miért olyan magas a nők aránya. És tudjuk, hogy Európában ez nincs így, és miért nincs így. A bizottság most egy olyan jogi eszközön dolgozik, amely a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételét eh, tűzi ki célul a magáncégek felügyelő bizottságaiban. Amikor gender equality-ről van szó, eh, akkor azt látjuk, hogy amióta Európa van, azóta téma. Ez már a legelső szerződésekben, a római szerződésben, 57-ben is már megfogalmazódott az a kitétel, hogy a nők és férfiak közötti diszkrimináció ellen küzdeni kell. Nagyon izgalmas egyébként megnézni azt, hogy ez annak idején miért került bele a szövegbe. 57-ben, amikor a római szerződést szövegezték, akkor ez a javaslat gazdasági motivációból származott mert rájöttek már akkor arra, Franciaország különösen, hogyha a vállalkozások közötti eltorzult versenyt és a tagállamok közötti versenyt igazságosság kiegyensúlyozattá akarja tenni, miközben Franciaországban már jóval korábban elkezdődött a nők és férfiak egyenlő bérezése, mint máshol, attól tartott önző módon, hogy más országokból, például Németországból az olcsó női munkaerő majd megszállja a francia gazdaságot, és ez a francia gazdaságnak hátrányos lenne. Tehát, ha visszatekintünk a történelembe, akkor érdekes motivációkat állapíthatunk meg pozitív döntések mögött. 79-ben hozott az Európai Bíróság egy olyan döntést a 119-es cikkével kapcsolatban a szerződéseknek, hogy annak a célja ne csak gazdasági, hanem szociális is legyen. Tehát gazdasági motiváció volt, francia gazdasági motiváció a dolog hátterében, és több mint húsz évre volt szükség ahhoz, hogy ez szociális értelemben is értelmezhető legyen, tehát az Európai Bíróság tette ezt egy, egy szociális feladattá, általában végben egy foglalkoztatási munkaerőpiaci feladattá, de ezáltal végül is a gazdasági és szociális ö, vonal összekapcsolódott. És ma is mindig e kettőről beszélünk, hogyha a nők jogairól beszélünk. Ez a bírósági határozat, mondom, 1971-ben volt ez, képezi annak az alapját, amire több évtizeden át felépült a nőjogi politika. Gabriel de Fran volt az, és Fajor Sabina, aki a Sabinánál dolgozott, mint utaskísérő és panaszt tett amiatt, hogy ő ugyanazért a munkáért kevesebbet kap, mint a férfi légutas kísérő, és a bírósága javára döntött, kimondta, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kell adni mindenkinek, közvetlenül ez alkalmazható most már azóta a nemzeti bíróságoknál is, tehát nem kell az Európai Bírósághoz fordulni emiatt, már a nemzeti bíróságoknál is megtámadható egy ilyen helyzet. A 70-es években tehát már megvolt az összes jogalkotás, amelynek a végrehajtását ugye mindmáig próbáljuk kiteljesíteni. Ezután jöttek azok az irányelvek, amelyek a szociális biztonságra vonatkoztak, a, a egyéni vállalkozókra, aztán az anyassági szabadságra, a szülői szabadságra, és így tovább. Ezt azért mondtam el, ezt a kis történetet, mert azt szerettem volna érzékeltetni, hogy nem új dologgal foglalkozunk, generációk foglalkoztak már a nők és férfiak egyenlőségének kérdésével az európai politikában, politikusok és bírák generációi, hiszen az Európai Bíróságnál is már több száz olyan döntés született, amely ebbe a témába vág, és ezek az esetek, ugye esetjog alapján működünk, nagyon fontosak a jelen szempontjából is. Én ezért azt javaslom, hogy a gender balance-re vonatkozóan, mármint a, a magánvállalkozások felügyelő tanácsában, igazgatóságában, hozzunk létre új jogi eszközt, amely ezen elveknek a konkrét gyakorlati alkalmazását lehetővé teszi és később terjesszük ki ezt minden szintre. Itt pozitív fellépésre van szükség, a nemzeti parlamentekben tudják, hogy ez mit jelent. A pozitív fellépés elvét a tagállamok sok egyéb területen alkalmazzák, és az EU jognak is része egyébként évtizedek óta. És ami a 157-es cikkében szerepel most a szerződéseknek, arra építeni lehet de a Lisszaboni, illetve a alapjogi karta 23-as cikke, és ez már új fejlemény is ide vág, tehát van mire hivatkoznunk, hogyha új másodlagos jogot akarunk alkotni, megvan rá a szerződéses és kartás alap, és megvannak azok a bírósági döntések is, amelyekre szükség lehet a pozitív fellépés jogi értelemben vehető megfogalmazásához, a jelenlegi egyensúlytalanságok visszaszorításához, ágazatonként akért, akár ö, minden ágazatban a fellépéseknek ö, adekváltaknak és arányosaknak kell lenniük. Konkrétabban mit kívánok javasolni? Felszeretném gyorsítani a nők és férfiak közötti egyenlőség eredményességét, legalábbis a vezető testületekben, magán és közfélelben egyaránt, mert ugyan nyilván a jó vezető kiválasztása elsősorban minőségi választás, illetve gazdasági motivációs választás, de ha megnézzük a gazdasági indokokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon jól lehet érvelni amellett, hogy miért fontos gazdasági értelemben is a cégvezetésekben a nők és férfiak kiegyensúlyozott aránya. Ezekkel az érvekkel, mikro- és makroökonomiai érveléssel fogjuk megtámogatni javaslatunkat. Szerintünk a növekedéshez is hozzájárulhat ez a szabály. Mire építjük ezt a kijelentésünket? Az utóbbi időben nagyon sok tanulmány született ebben a témában, és újabbak is születnek most is éppen. Nem csak civil szervezetek, egyetemek végeztek ilyen felméréseket, hanem maguk a gazdasági szereplők, McKinsey, Ernst Young, Deutsche Bank, ugye ezek alapvetően nem feministaságukról híres szervezetek, és mind arra következtetésre jutottak, hogy minél több nő van vezetőbeosztásban, annál egészségesebbek a cégek pénzügyileg. Tehát ha nők vannak a legfelsőbb szintű döntéshozásban, akkor ezek a cégek ö, racionálisabban gazdálkodnak, ö, körültekintőbben, és jobban megállják a helyüket a versenyben hosszú távon. Tehát ezekre a tanulmányokra hivatkozva, mondja azt a bizottság, és én mint biztos, azt, amit mond, de nem vagyok ezzel egyedül, mert a gazdasági tárcákért felelős tájáni biztos, vagy Rén biztos úr, vagy Bárnyé biztos úr, a maguk portfóliói van, és teljesen egyetértenek ezzel, sőt Andor biztos urat is említhetném, aki a szociális ügyek biztosa. Egy nő és négy férfi. De ugyanazt gondoljuk erről a témáról. Arról tehát, hogy a nők arányának javítása gazdasági szükségszerűség. Uh, a jelenlegi 83%-os férfi arányt a magánvállalkozások vezetőségében, és a elnök vezérigazgatói poszton a 90-nél is magasabb százalékú férfi arányt, és most csak az európai ö, átlagról beszélek, a tagállamokban az elég különböző, le kell szorítani. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Európa szerte az egyetemi diplomások, friss egyetemi diplomások 60%-a fiatal nő. Tehát megvan a nőkben a tehetség, a képzettség, a kompetencia, valahol megtörik ez a gazdasági ö, ciklus és racionalitás. Miért? Mondom, nem csak mi mondjuk ezt, hanem a gazdasági szereplők is, akik maguk végeztették el ezeket a tanulmányokat, és a leghíresebb business schoolok is Európában most hangoztatják, hogy szükség lenne egy olyan listára, amely összegyűjti Európa szerte a legkompetensebb felügyelő tanácsi tagságra képes alkalmas nők nevét, hogy őket aztán azonnal ebbe a posztba lehessen tenni, amint megüresedik egy poszt. 8000 ilyen nőt gyűjtöttek már is össze, akik már ott vannak képzetten, csak még nincs ö, esélyük arra, hogy labdába rúgjanak, mert nem üresedett meg poszt. Tehát készen várják a kihívásokat ezek a fiatal szakképzett nők, és reméljük, hogy minél előbb állásba sikerül őket juttatni. Csak akkor lesz ez azonban sikeres, hogyha nem csak a legfelsőbb szinten foglalkozunk persze, hanem a munkaerőpiac valamennyi szintjével, minél kiegyensúlyozottabb az arány, bármely szintről beszélünk, annál egészségesebb a gazdaság. Ezért hosszú távon az a célunk, hogy a lakosság 75%-ának felsőfokú képzettsége legyen, már pedig ezt a célt ma leginkább nőkkel lehet elérni, hiszen az ő arányuk az egyetemi diplomások között, ahogy mondtam, magasabb, mint a férfiaké. Tehát kezd kialakulni egy új ö, szerepminta, amely követhető. Ami a legfelsőbb szinteket illeti, 2011 márciusában meghívtam számos cég képviselőjét a női önkéntesség témájában egy eszmecserére. És már akkor is felvetettem ezt a kérdést, hogy 2015-ig 30%-kal és 2020-ig 40%-kal kéne növelni a nők arányát a vezető testületekben. Mi történt 2011 óta? Egy évvel később, most már másfél évvel később, elvégeztünk egy felmérést, ez 2012 márciusában jött ki, amely próbálta felmérni azt, hogy az üzleti világ által vállalt dolgok kezdenek el lecsapódni a statisztikákban. Tehát megadtuk a lehetőséget az önszabályozásra. És volt változás, már egy év alatt is, ugyanis 2011-ben azon, tehát a, a cégek vezetőségében a nők aránya 1,9%-kal nőtt. Miért mondhatjuk, hogy ez változás? Azért, mert a korábbi években csak 0,5%-os volt ez a növekedés. Tehát csak azáltal, hogy az önszabályozás lehetőségét megadva a témát felvetettük, és kilátásba helyeztük, hogy a bizottság nem lesz tétlen ezen a területen, a cégek önként a szokásos félszázalékos százalékos aránynövelés helyett már is kétszázalékos aránynövekedést valósítottak meg egy év alatt. Ez a változás, tehát amely fél százalékról 1,9 százalékra nőtt, minek tudható be elsősorban? Annak és azoknak a tagállamoknak, amelyeknek vannak már most is kvótái. 11 EU tagállamban és Norvégiában vannak kvóták. Ezek részben, választható részben kötelező kvóták. Itt ugye nemzeti parlamenti képviselők vannak jelen, a francia, belga és olasz képviselők nyilván tudják, hogy milyen vitákat folytattak le a kötelező kvótákról hazájukban. Ezeknek azonnal hatása volt, hirtelen megnőtt a magáncégek vezetőségeiben a nők aránya. Más országokban, ahol nincsenek kvóták, nem csak, hogy nem történt fejlődés, hanem visszaesés volt megfigyelhető. A tagállamok többsége semmit nem tett, és mondom, egyes országokban még csökkent is a nők aránya. ilyen sebességgel évtizedekre lesz még szükség, hogy megfogható egyensúlyt teremtsünk. Ezért mondtam azt, hogy most kell lépnünk és fel kell gyorsítani a folyamatot. Ezért az új javaslat abban áll, hogy Európa hosszú hagyományára építve a jogegyensúly, jogegyensúly tekintetében a belső piacot is előnyösen érintő intézkedéseket hozzunk. Amikor elkezdtük ezt a javaslatot szövegezni, akkor az az elvezérelt minket, hogy az európai jogot be kell tartani. Ennek az egyik alapvetése a szubszidiaritás és az arányosság. Tudom, hogy önöknek is ugye ez fontos, mint nemzeti parlamenti képviselőknek. Tehát ezt kezdettől fogva figyelembe vettük ezt a két szempontot, hat példát is adnék most arra, hogy hogyan. A javaslat ö, első körben csak a nem ö, konkrét vezetői feladatokkal megbízott igazgatósági tanácsokra vonatkozott, vonatkozik. Ö, nem akarunk közvetlenül bele szólni a döntéshozásba, mert ez nem lenne összhangban az európai joggal. A jogi eszköz csak a tőzsdéjegyzett cégekre fog vonatkozni, és a tőzsdéjegyzett kis és középméretű vállalkozásokra sem vonatkozik majd. A kvalifikációnak kell lenni a jövőben is a legfontosabb kiválasztási szempontnak, az igazgató tanácsok összeállításakor. Tehát nem azért választunk nőt, mert nő, hanem azért, mert tehetséges és nő. Tehát soha nem állt a szándékomban az, hogy csak a nőség ténye miatt valaki vezetővé válhasson. Jónak kell lenni, kompetensnek, jól képzetnek a jelöltnek. A szöveg ennek felel meg, tehát az alulreprezentált nemnek meg kell adni a lehetőséget azonos kvalifikáció mellett. És a rugalmasság záradékot is javaslom hozzáfűzni a szöveghez. Ha egy vállalkozásnál nem lehetséges konkrétan megvalósítani a kvótát, tehát nem találnak kellően képzett, kompetens szemét, akkor a rugalmassági záradék lép érvénybe, amely a kivételre is lehetőséget ad. Should be temporary. Ötöt sorban. Bármilyen kvótát hozunk létre, ez csak ideiglenes lehet. Ez egy ideiglenes száradék, amint sikerült az üvegplafont áttörni, akkor már nem lesz szükség kvótákra. Tehát minden kvótaszabályozást úgy kell megfogalmazni, hogy ideiglenesen legyen szükség rá, amíg el nem érjük a célokat. A tagállamoknak pedig maguknak lehet majd kiválasztani a szankciók köréből, amelyeknek a többsége már ma is létezik, hogy mit lépnek azokkal a cégekkel szemben, amelyek nem tartják be a jogszabályt. Fontos továbbá kiemelni szerintem önök számára, akik ugye többnyire nőjogi bizottságokban ülnek, a nemzeti parlamentekben, hogy ezeket a részeit a javaslatnak a most az Európai Ügyi és Jogi Bizottságai fogják megvitatni a közeljövőben az önök parlamentjeinek a szubszidiaritás tekintetében. Tehát tudjanak róla a kollégák, hogy szubszidiaritási szűrőn kell átmennie a javaslatnak, de legyenek résen, hogy amikor csak lehet, az önök bizottságait is bevonják ebbe a munkába. A szubszidiaritás alapvető elve az EU jognak. Ez azt jelenti, hogy mindig a lehetséges legalacsonyabb szinten kell az intézkedéseket meghozni, ahol az leghatékonyabban végrehajtható. És csak akkor lép föl az EU jogalkotóként vagy végrehajtóként, hogyha ez alacsonyabb szinten nem valósítható meg ha az EU joganyagot bocsát ki a nemek közötti egyenjogúság, egyenlőség vagy a társasági joggal összefüggésben, ugye 69 óta látjuk azt, hogy a vállalkozásokra vonatkozó elszámolási szabályok mindig ebben a erőtérben mozogtak. Nos, tehát akkor azzal azt kell megerősítenünk, ami már van, ami helyi szinten már fejlődik, fejleszthető, és persze mindig meg kell adni a lehetőséget a helyi szintnek, hogy többet, jobbat érjen el az adott irányon belül, amit az Európai Unió felvázol. A belső piac szempontjából pedig az a feladat, hogy a lehető leg egyenlőbb verseny pálya alakuljon ki valamennyi tőzsdénjegyzett cég között Európa szerte. a egyre hasonlóbb szabályok révén. A javaslatot most az Európai Bizottság is még tárgyalja, még nem jöttünk ki vele. Amit most elmondtam, az tulajdonképpen műhelytitok arról szól, hogy mi lesz a szövegben nagyjából, de hamarosan remélem hivatalosan is bemutathatom majd a szöveget, és hivatalosan is megtárgyalhatom majd önökkel is. Nagyon támogatok az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek támogatására e bizottsági javaslat kapcsán, amely hamarosan, tehát nyilvánosság elé kerül hogy meg lehessen hozni róla a vég, végső döntést, mert szükség van rá társadalmaink és gazdaságaink, gazdaságunk szempontjából. Uh, I will try to speak in Swedish. Uh... Megpróbálok svédül beszélni. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony nagyon világosan, egyértelműen megadta ennek a témának a történelmi hátterét, és ez fontos is, így tudjuk megérteni az egészet, és rámutatott arra, hogy nagyon is elkötelezett. Világosan látjuk azt, hogy ez egy olyan téma, amely önt személyesen érinti. Tudom, hogy nem sokára mennie kell, éppen ezért igyekszünk a vitát megnyitni. Roméva úr, parlamenti képviselő. Thank you and congratulations for your initiative. You know... Gratulálok a kezdeményezéshez. A parlamentben nagyon jó és erős szövetségesei vagyunk önnek, és amit kért, azt meg fogjuk tenni. Van egy kérdésem. Ami az egyenlő esélyek kérdését illeti, paritást. Van egy másik vita, nem említette a fizetési szakadékot, a pay gap-et, de ez nagyon fontos. A parlamentben elfogadtunk egy állásfoglalást pár hónappal ezelőtt, amely pontosan az átélt irányelve vonatkozik. Egy kicsit aggódunk, hogy a bizottságban nem látjuk azt, hogy ezt figyelembe fogják venni. Ahogy ezt a parlament ebben az állásolásban kérte. Esetleg eh, szólna ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Uh, we take one more. Még egy kérdést, aztán szeretném, hogyha a nemzeti és az európai parlamenti képviselők felváltó kapnának szót. Lauris Kasztó Németországból, öné a szó. Mm, nagyon örülök annak, hogy itt hallhatom, asszonyom, mert eh, a mi bizottságunkban is ilyen lelkesen beszélt eh, Németországban. Ami a nők részvételének kihatásait illeti, és az egyen jogúság, az egyenlő bánásmód kérdése. Azonáltal elmondtattakat elviszem magammal bizottságba, de nem rejtem véka alá, hogy ez a vita Németországban ellentmondásos fogadtatásban részesül majd. Éppen ezért világos üzeneteket várunk Brüsszelből és az egész európai építményből. Azt gondolom, hogy az EU jövő képessége attól is függ majd, hogy az egyenjogoségi problémát hogyan tudjuk megoldani. Mindenképpen a kvótával kapcsolatban azt hiszem, hogy ez egy központi kérdés, amelyel szembe nézünk. A jövő héten ide látogatunk a bizottságunkkal, és biztos vagyok abban, bízom abban, hogy egy európai szintű egyenjogúságok politika létjogosultságát a nemzeti parlamentbe haza tudjuk vinni és az ülésre elvisszük magunkkal, és ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Elnök úr, ha megengedi, akkor reagálnék ezekre a felvetésekre. Először is az önkérdésével kezdeném, Lauris Kasszony, mert uh, tudom, hogy ez egy nagyon ellentmondásos kérdés, de ez politikai vezetőséggel kapcsolatos kérdés. És ha mi politikusok csak azzal foglalkozunk, ami nem ellenmondásos, aztán akkor nincs is ránk szükség. Azt kell csinálnunk, ami fontos, ami szükséges, és ami elengedhetetlen. Már egy jó ideje nyomon követjük ezt a dossziét, és tudjuk sajnálatos módon, úgy tűnik, hogy jogalkotás, jogszabályok nélkül ez nem fog működni. Éppen ezért nem a jogszabály nem a cél, hanem az az eszköz, amelyel ezt az üveg plafont át lehet törni. És ha elértük ezt a célt, automatikusan, amikor akkor automatikusan okofogyatta válik ez a jogalkotási elem. De remélhetőleg nagy hatása lesz, és hogy nagyon gyorsan, mert van női tehetség, ez a női tehetség remélhetőleg be lesz fogva. Most rátérnék a nemek közötti fizetési különbségre, a gender pay gapre. Van egy irányelvünk, egy 2006-os irányelvünk van, és jelenleg elemzem azt, ezt az irányelvet hogyan hajtották végre a különböző tagállamokban. Erről jelentés készítek 2013-ban visszajövök önökhöz ezzel, és ezen jelentés alapján, ahol látjuk majd konkrétan és világosan, hogy hol van előrelépés, hogy hol van hiányosság, akkor esetleg kiavíthatjuk ezt az irányelvet, a meglévőt módosíthatjuk, de ez nem elég, Továbbra is a az információs kampányunkat folytatjuk, az egyenlő fizetésről, a nemek közötti fizetésbeli különbségekről, a cégekhez járunk el, képzésekről beszélünk, eszközöket készítünk elő, a vállalkozások alkalmazottainak, munkatársának képzésére figyelünk oda. A bizottság egy európai egyenlő fizetés napját kívánja bevezetni, illetve bevezetik idén március 5-én volt. Miért március 5-én? Azért, mert március 5-ig kell a nőknek fizetés nélkül dolgozniuk, a fizetési hiány vagy különbség miatt kvázi azt mondhatjuk, hogy olyan ez a különbség a férfiak és nők fizetések között, hogy a nőknek minden év március 5-ig ingyen kell dolgozniuk, és csak a következő két, tíz hónapra kapnak fizetést az egy év helyett. 62 napnyi különbséget tesz ki a nők és férfiak közötti fizetési különbség. Évente egyszer megszervezünk egy üzleti fórumot, annak érdekében, hogy a tudás és ismeretek cseréjére kerülhessen sor. Felkészítjük a szakszervezeti tagokat, tehát ez nem olyas valami, amelyet elhagynánk, ezen folyamatosan dolgozunk ezen a kérdésen, de az eddig elért eredmények elemzése így a jövőre kerül az önök asztalára. Van. Uh, Mrs. Kochmerin, please. Kochmerin, asszony, Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Reding asszony, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy ennyire kitart, köszönöm a bátorságát, hogy ezt a javaslatot előterjesztette. Látják a felhaborodás hullámból, látjuk azt, hogy valóban rátappintotta erre a fájó pontra. Az ön javaslatai igazából a felügyelő szervekre, felügyelő ö, tanácsokra vonatkozik, nem is a menedzsmentre feltétlenül. Nagyon jól el, elő lett készítve az önjavaslata, mert mindig elfelejtik. Úgy tesznek, mintha ez egy spontán ötlete lett volna a Redding asszonynak, és nem lett volna átgondolva. Mint említette, közvetlenül megkereste a cégeket, vállalkozásokat, voltak nyilvános konzultációk, rengeteg rendezvényre ment el, ugyanazzal a nyilatkozattal. Én azt támogatom, mondta mindig, hogy a cégek, vállalkozások maguk oldják meg problémáikat, de ha nem, akkor politikusként aktívá kell válnunk, és így is lehet. Mint ön is említette, az ön követelésére, az ön megkeresésére történt reakciók, hát olyanok. Laurics asszony, aki beszámolt a Bundestag részéről, utalt arra, hogy Németországban nagyon ellentmondásos ez a téma. Én azt gondolom, hogy ez megint megmutatja azt, hogy mennyire fontos következetesen végvinni ezt a dolgot. Európai Parlamentként 80 százalékban támogattuk azt, hogy megfelelő törvényeket hozzanak. A képviselők 80%-a azt mondta, tisztelt bizottság, azt várjuk önöktől, hogy készítsenek megfelelő jogalkotási tervezetet. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy természetesen nem sokára foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, a liberális frakció támogatta önt ebben, továbbra is támogatni fogja. Érdekesen módon a Bundestag, legalábbis a német parlament jogi szolgálata úgy gondolja, hogy ilyen javaslat teljesen megfelel a német alkotmánynak, az alapszabálynak, és a felegyelő tanácsokkal kapcsolatban is. Engem az érdekelne, hogy ön hogy gondolja, időben hogyan haladunk tovább Európai Parlamentként, mérgesek vagyunk amiatt, hogy a tanács hogyan reagál. Több tagállam úgy tűnik elfelejti, hogy mi a munkánk alapja, milyen szerződési alapjai vannak ennek. Írnak egy felháborodott levelet, szép szavakba, fogalma, szép szavakba fogalmazva, de világosan érthető, hogy egy ilyen jogalkotást, egy ilyen jogszabályt nem fogadnak el, elutasítanak. Mi nem tudjuk elfogadni ezt parlamentként, úgy látja időben ennek az egésznek a lefolyását. Well, thank you for... Köszönöm. Köszönöm, hogy emlékeztetett minket erre. Valóban nagyon hosszú volt az előkészítő folyamat ami ezt a jogszabályt megelőzte, az ember nem csak nem könnyű szívvel, könnyű szívvel avatkozik be a piaci folyamatokba, hogyha az ember mégis a beavatkozás mellett dönt, akkor ennek konkrét okai kell, hogy legyenek, és fontos, hogy hasznos legyen ez a társadalomnak, illetve a, a vállalkozásoknak is, tehát nem lehet csak úgy spontán ötletszerűen ezt megtenni. Nagyon fontos, hogy meglegyenek a bizonyítékok. Az Európai Parlament háromszor is azt kérte az, arra kérte a bizottságot állásfoglalásában, hogy lépjen fel. Jelenleg a bizottság dolgozik a szövegtervezeten, nem sokára készen lesz. És akkor ezt átadjuk az Európai Parlamentnek, az egyik jogszabályalkotónak, illetve az Európai Minisztertanács, aki a másik jogszabályalkotónak, és együttdöntéses eljárással fognak megállapítani a jogalkotók, tehát a végleges változatban. Említettem, bizonyos nagykövetek igen furcsa levelét, melyben arra kérték az Európai Bizottságot, hogy ne éljenek kezdeményezési, kezdeményezési jogukkal. Azóta több levél érkezett más tagállamokból. Szerintük jó úton haladunk. Még egy levélről beszélnék, talán érdemes, mert érdekes. A francia kormány küldte a tartalom pozitív a kezdeményezés szempontjában, de legérdekesebb az aláírás. Ketten írták alá. Egyrészt az esélyegyelőségi miniszter, aki ugyan ő, illetve a gazdasági miniszter aláírása, aki férfi. Politikai szempontból ez ugye érdekes. Ez az egyensúly, az esélyegyenlőség és a gazdasági szempontok között a követendő példa. Pontosan ilyen egyensúlyra kell törekednünk, ennek kell érvényesülni az európai politikában. A felelősek néha férfiak, néha nők, és azt hiszem, hogy az együttes eredmény lehet csak pozitív. Elnök, köszönöm szépen! Nagy öröm számomra, és Angelili asszony számára az, hogy el tudott ide jönni erre a mi konferenciánkra. Tudom, hogy most el kell mennie, máshol van dolga, gondolom. Hálásak vagyunk, hogy eljött ide. Köszönjük még egyszer. És ígérni tudom, hogy az Európai Parlament ön mellett áll. Köszönöm. Köszönöm. Då går vi vidare i... Kedves hölgyeim és uraim, akkor most folytassuk. Nézzük, hogy kikért még szót. A következő hozzászóló a listán. azt, hogy Svédországból. Tessék. Köszönöm. Biztos asszony, Sajnos elment, pedig én egy kérdést tettem volna fel neki. Mégis köszönet az elnökeknek, hogy megkaptam a szót. Beszéltünk arról, hogy bizonyos országokban kvóták érvényesek az igazgató tanácsi tagságra, és így biztosítva van bizonyos nők posztja. Igazából nem arról van szó, hogy több nő került volna ilyen pozícióba, hanem ezeknek a nőknek a helyzete biztosodott egy kicsit. Hogyan lehet ezt megkerülni, hogyan lehet azt elérni, hogy több nő kerüljön be az igazgató tanácsba? Nem titok, hogy Svédországban is sokan vitatják a kvóták szükségességét. A parlamenti képviselők számára nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament elkötelezze magát Ugyanakkor időre is szükségünk van, hogy megfelelően fel tudjunk készülni. Én liberális vagyok, és úgy vélem, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogyha több nő helyezkedne el a munkaerőpiacon, és teljes állásban dolgoznának. A nők is adófizetők, és a nők adója. Ha a nők adót fizetnek, akkor ez azt jelenti, hogy hogy hallathatják hangjukat is, és elvehetik a hatalmat úgymond azoktól, akik jelenleg ezt birtokolják. Beszéltünk a diszkrimináció ellenességről is. Az EU-nak van egy diszkrimináció ellenes jogszabálya, hogy ezt meg tudjuk hogyha, ez, hogyha diszkrimináció valósul meg a munkaerőpiacon, az nagyon drága, mindenki megfizeti ennek az árát. Hiányoltam, hogy a fiatal nőkről nem nagyon, van, nem nagyon volt szó. Ugye, rövidesen azok fognak, azok a nők fogják a döntéseket hozni, akik most kerülnek a munkaerőpiacra. Jelenleg a középkorúak és a idősebbek hozzák a döntéseket, de őket érjük el leginkább, de azt hiszem, hogy a fiatalok felé is fordulni kell, fordulni kell hiszen jövőben ő fog, ők fognak dönteni. Köszönöm, hogy az elnök Elnézést, hogy akik megkapják a szót, már nem tudják feltenni kérdéseiket Reding asszonynak, el kellett mennie, sajnálom, de azért tartsuk be a hozzászólók listáját. Thompson asszony már nincs itt. Nézzünk. Nézzük ki, ennek adhatom meg a szót. mint Messvintot asszony Hollandiából. Félmem. Thank you. Well, I, I also think it's a pity. sajnálom én is, hogy Reding asszony elment, mert szerintem ezt a kérdést meg kellett volna vele hosszabban vitatnunk. Jó lett volna, hogyha több időnk van erre. Beszéljek hollandul? A Reding asszony kollégának föltett kérdések föltevése helyett most azt mondanám el, hogy a vezető posztokon a nők aránya tekintetében abban egyetértettünk már 2009-ben Svédországban, hogy be kell vezetni a kvótát, minimálisan 30%-ra kell tenni a nők arányát az igazgató tanácsokban és a felügyelő tanácsokban és idén januártól ez a jogszabály hatályba is lépett, 2016-ig, vagyis ideiglenesen érvényben lesz. A parlament nagy többsége támogatta azt az elképzelést is, hogy a diverzitás megvalósítása nemzeti cégeknél valósítható csak meg nemzeti szabályokkal. Ugyanakkor Hollandiában nagyon sok a nemzetközi cég, és európai szinten megkötni a nemzetközi cégek kezét nehézkes. Tehát lehet, hogy nem az egyetlen legjobb megoldás. Én liberális politikus vagyok, és a történelem arra tanít minket, hogy a kultúrát megváltoztatni nem lehet ilyen felszínes statisztikai eszközökkel, az embereket kell előbb megváltoztatni. Tehát csak akkor lesz sikeres egy ilyen kezdeményezés, hogyha egymásra is hatnak az emberek, nem csak felülről lefele történik a kezdeményezés, ekkor van a dolognak siker, ezt tudjuk mi tanulságként hozzáadni a vitához, és reméljük, hogy Reding asszony is majd figyelembe veszi ezt a szempontot is. Köszönjük szépen! Én is sajnálom, hogy el kellett mennie engem is meglepett, hogy már fél öt előtt el kell mennie, eredetileg úgy volt, hogy tovább marad, de hát most ezzel nem tudunk változtatni. Nagyon sajnálom. Nem jelentkeztek többen szóra. Mit jelentsen ez? Ez azt jelenteni, hogy a tervezetnél két perccel hamarabb befejezhetjük az ülést? Olyat, avsluta möte. E, akkor, jó, akkor elkezdem a zárszót. A vég kezdete a kezdet vége. És kérem majd alelnök asszonyt, hogy utána ő is ragadja meg a szót. Nagyon sok érdekes hozzájárulást hallottunk. megpróbálnék kiemelni néhány számomra fontosnak tűnő aspektust a mai vitából. Leszögeztük, hogy a munka és a család összeegyeztethősége továbbra is aktuális kihívás. És sok tagállamban már történt, itt sok pozitív lépés, máshol meg nem mindenkinek a saját háza körül kell sepregetni először, de az EU sem maradhat tétlen, megfelelő kereteket kell adni, és megfelelő példát kell adni arra az EU intézményeiben, hogy hogyan valósítható meg ez. Mert nem stimmel, hogyha bort iszunk és vizet prédikálunk. Aztán felmerült a gyermekek napközbeni felügyeletének intézményi kérdése. Még mindig uralkodó az az elképzelés, hogy ez a nő feladata, hogy ezt megoldja, akár maga vagy nők segítségével. A férfiak szerepének előtérbe helyezése, tehát fontos prioritás lenne. Aztán a rendszer olyan, hogy ha egy családtag dolgozik, akkor azonban az Európában többnyire a férfi, és hát akkor kimaradjon otthon a gyerekekkel. Ugyanakkor ez nőknek munkahelyet is teremt, mondják egyesek, de szerintem ez egy fordított logika, Ez mélyen gyökerezik a nemekről alkotott kulturális elképzelésünkkel, tehát a mi célkitűzéseink kapcsán a legfontosabb lépés az lehet, ami Svédországban megtörtént, hogy a nagyon kiskorú gyerekek ellátása is intézményesen megoldott legyen, hogy a nők visszamehessenek dolgozni, ne vesszenek el éveket a karrierépítésükből, és persze ez a férfiaknak is fontos, de hát nekik eleve ez adottabb volt mindig is. És ezért a szülői, hangsúlyozom, szülői szabadság terjesztését kéne ösztönöznünk. Nyilván valakinek dolgozni kell, de nagyon sok országban még merev a szabályozás, és mindig csak anyasági szabadságról dolgo, beszélnek. Ha egyformán dolgozhat a két nem, akkor egyformán vehessen részt a gyereknevelésben is. A kettő csak együtt működik. Nálunk pozitív tapasztalat van ezzel. Én a saját családomban is megosztottam a feleségemmel komolyan ezt a feladatot, és csak arról számolhatok be, hogy nagyon jól működött a dolog, és mindenkinek csak javasolni tudom férfiként. Végül pedig egy utolsó gondolat, hogy a nők a politikában miért annyira alulreprezentáltak. Hát ez azzal függ össze, hogy megint csak, hogy milyen nemi szerep, modell szerepek, szerepmodellek léteznek a társadalomban. Ezt be kell, hogy lássuk, hogy ez egy belső hiba. Az 50-50 százalékos elképzelésről beszélt nekünk Katalin asszony. Fontos ez a felvetés, mert segítségével a nemzeti parlamentekkel konkrétabban működhetünk együtt, akár a következő parlamenti választások előtt meg lehetne csinálni egy közös 50-50 százalékos kampányt. Nagyon hasznosnak értékelem az eszmecserét. Köszönöm Angeli asszonynak a, azt, hogy kezdeményezte ezt a mai eszmecserét, és valamennyi munkatársunknak is köszönöm a konkrét szervezési munkát. Mert hát, amint önök is tudják, nem a képviselők végzik a, a mondhatom így, a piszkos munkát, hanem mindig nagyon sokan segítenek minket, tehát nekik is köszönöm a munkát, persze a képviselőtársaimnak is, akik ebben együttműködtek, és önöknek, hogy elfáradtak hozzánk a nemzeti parlamentekből, és megosztották velünk tapasztalataikat. Végül pedig valamennyi tolmácsunknak szeretném megköszönni a hatékony munkát, mert nélkülük mindez nem jöhetett volna létre. Grazie Presidente, io sono già... Köszönöm szépen, elnök úr! Én már többször hozzászóltam. Köszönetet szeretnék neked mondani, köszönetet mondani minden résztvevőnek. Kihangsúlyoznám, hogy remélem, hogy ez az első találkozó, a találkozók hosszú sorában. Nagyon fontos, hogy létrejön egyfajta hálózat, úgy vélem, hogy a, tap, hogy a tapasztalatcsere, a bevált gyakorlatok cseréje és egyáltalán az információcsere rendkívül fontos. Jó lenne, hogyha együttműködnék. Én nekem is el kell szaladnom, mert ugye arról van szó, hogy a munkát a családi élettel össze kell egyeztetni. Most mindjárt fel kell ülnöm egy repülőre, hogy hazamenjek. Köszönöm.